az európai digitális napirend egyik kulcsfontosságú eleme marad ez a kezdeményezés. Érdemes tehát várni a további eredményekre. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Lezártuk a téma vitáját, a szavazás Brüsszelben két hét múlva a miniplenárison lesz. Következő jelentésünk, Mari Paulsen jelentés, az átjól értért folytatott cselekvési terv értékelése és elemzése. A jelentéstevőt látom, úgyhogy megadom neki a szót négy percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az állatjólét egy olyan téma, amely Európa polgárai számára fontos. Az állat jólét nem pusztán az állatokra vonatkozik, nem csak őket érinti, hanem a saját identitásunkról is szó van itt. Kapcsolódik ez ahhoz, hogy mit tartunk mi Európának, hogyan értelmezzük a civilizációnkat, és hogyan szeretnénk ezt alakítani. Hiszen itt arról is szó van, hogy hogyan tiszteljük az állatokat, mint partnerünket, az, partnerinket az élet során. A jelentés, amelyet a szakbizottságban elfogadtunk, ez elsősorban az öt éves cselekvési tervre vonatkozik. Jegle asszony volt annak idején az előadó, és arról van itt szó, hogy sikerült ezt a cselekvési tervet átültetni a gyakorlatba. Messze menőleg ez sikerült, de van még egy pont, amelynél akadt tennivaló, ez pedig a tisztelet. Elkészítettem egy újabb öt éves cselekvési terv vázlatát, amelyet remélhetőleg sikerül majd alkalmazni, annak érdekében, hogy a jelenlegi jogszabályokat sikerüljön jobban érvényesíteni. Mindenek előtt az sertések jólétéről szóló irányelvről van szó, valamint arról a mindig visszatérő kérdésről, amely a nagyon hosszú és fájdalmas állatszállítási folyamatokról szól, a különböző ellenőrzési mechanizmusokról és szankciókról, amelyeket az irányelv, illetve a rendelet megfogalmaz, és amelyeket már jóvá hagytunk. Ezen túlmenőleg pedig azt szeretném, hogy más megközelítést alkalmazzunk, és egy egységesebb módon gondolkozzunk. Azt szeretném, hogy egy átfogó állatvédelmi jogszabályt dolgozzunk ki, amely alapjában szabályozza azt, hogy az európai belső piacon hogyan kezeljük az állatok védelmével kapcsolatos kérdéseket. Meg kellene határoznunk a minimális előírásokat, és ez két okból is fontos. Egyfelől a verseny miatt, a belső piacon, azért, hogy senki se érjen el verseny előnyt azáltal, hogy rosszul bánik az állatokkal, másfelől pedig ez a kérdés azért is lényeges, mert nagyon magas követelményeket támasztunk az európai tenyésztőkkel szemben. Éppen ezért kell egyfajta védelmet is biztosítanunk a tisztességtelen versenyel szemben, amely harmadik országokból érkezik. Tehát nem szabad rendkívül magas követelményeket támasztanunk a saját tenyésztőinkkel szemben, hogyha a harmadik országok tenyésztőivel szemben ezt nem érvényesítjük. És az jólétet valahogy meg is kell fizetni még akkor is, hogyha ez nem népszerű. Vagy az adókon keresztül, vagy az árakon keresztül kell ezt finanszírozni, de ez a vita egy másik lapra tartozik. Ezen kívül szükségünk van egy jobb hálózatra is, nem egy új ügynökségre, hanem a ezen a területen Európában már működő és nagyon jól működő intézmények között jobb együttműködést kell biztosítanunk. És végül, de nem utolsó sorban, fontosnak tartom az antibiotikumok tilalmával kapcsolatban, hogy ellenőrzéseket hajtsunk végre. Mindenek előtt az antibiotikumokkal kapcsolatos rezisztenciára gondolok, a baktériumokra, amelyek a népegészségügyre néz, vagy komoly veszélyt jelentenek. Paulson, Köszönöm, Paulson asszony. Most a spontán felszólalások körében Davis urat látom, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék utalni egy olyan jogszabályra, mert a biztos öt évvel ezelőtt, mint energetikai biztos kapcsolódott. A kézrátétel, illetve a, a, a, a arra a jogszabályról van szó, amelynek alapján egy év múlva módosítani kellett a csirkekeltető ketreceket. Milliókba került ez, hatalmas beruházásokat igényelt. Nagyon sok ország, nagyon sok termelő beruházott, annak érdekében, hogy átjulatív feltételek ilyen módon is megvalósuljanak ezen irányelv nyomán. Vajon szükség van arra, hogy jövő évre Európa szerte módosulás jön létre. Kérdésem az, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ez a megfelelés megvalósuljon. A jelentéstevő azt kéri, hogy a jogszabálynak nem megfelelő tojások kereskedelmét betiltsák. Nem tudom, az Európai Bizottság aktíve, aktíven fellépe abban, hogy a tagállami gazdák számára biztosítsa, hogy egyenlő játékszabályok érvényesülnek, és az import esetében se engedjük meg ilyen termékek bejövetelét. Anten. Köszönjük, Davis úr, Danten úr. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Paulsen asszony jelentését is. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, akik sokat segítettek a jelentés elkészítésében, főként a frakció nevében Zsér asszony érdemel köszönetet és gratulációt. Nem minden fogyasztó tudja, hogy milyen fontos téma. Ez azonban az európai jogszabályok célja az, hogy nagyon szigorú normákat e, várjunk el saját gazdáinktól, főként a nemzetközi tárgyalások során az import termékekkel szemben is hasonlóan szigorú normákat kellene elvárnunk, azonban ennek megvan az ára, és napról napra nőnek a költségek a gazdák és a cégek számára is, főként olyan években, amikor az agrárium eh, jövedelmező képessége eh, csökken. ha jól számolom, akkor fejenként 100 euróba kerül a közösségi agrárpolitika mindenkinek, éppen ezért kompenzációra van szükség. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, doamne Paulsen, care prin acest... Köszönöm, elnök úr, a szót. De bunăstare animalelor. Szeretnék én is gratulálni Paulsen asszonynak. Fontos és jó jelentést tett le az asztalra, aki a számára fontos az állatvédelem, Jól tudjuk, hogy a közösségi agrárpolitikának ez egy problémás fejezete. Fontos, hogy az állatokat szenvedésnek ne tegyük ki. Egészséges állatok, az állatok egészségét bizony megfelelő körülmények biztosításával tudjuk garantálni, ezért kell Európai Uniós szinten a, az agrárium versenyképességét ösztönözni. Ehhez az állatvédelmi előírásokat is megfelelően kell igazítanunk a tagállamoknak. Az alkalmazott állattenyésztési technológiákat eh, modernizálniuk kell, nagyon sokszor elavult technológiákkal találkozhatunk az állattenyésztőknél, amelyek nem tudják az állatokban eh, rejlő eh, biológiai potenciált kiaknázni, nem is beszélve az élelmiszerbiztonsági megfontolásokról. Ehhez megfelelő uniós forrásokat kell természetesen társítani, hiszen az új technológia eh, pénzbe kerül azonban, az új technológiában rejlő lehetőségeket megfelelően ki kell használni, hogy valóban az állatok védelmét szolgálja és az állatok biztonságát, illetve a fogyasztók védelmét és biztonságát. If only one minute. Elnök, csak egy perce volt, asszonyom. Jedemáki asszony a következő hozzászóló. A hozzászóló mikrofon nélkül beszél, mondja önöknek a tolmács. Eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän eurooppalaisen... Elnök úr, az állategészségügy és az állatjólét végső soron intézkedés és mércéje a, annak a civilizációnak, amelyben mi emberek élünk. Ezért kell nagy figyelemmel lennünk arra, hogy a, ezeket a rendelkezéseket be is tartsák, illetve ellenőrizzék, ellenőrizzék ezeknek a betartását Tudni, itt tapasztalat a legnagyobb hiányosság. Szó esett az állatszállításról, rettenetes képsorokat láthattunk televízióban és máshol is az itt elszenvedett kínokról. Valóban szükség van az állatvédelemre, jó bizonyíték ez, erre reméljük, az Európai Bizottság gyorsan és határozottan fog lépni ezeken a területeken. Oly módon, hogy biztosítható legyen, és biztosak lehessünk abban, hogy az állatok megfelelő ellátás és e, elbánást kapnak. Peebles, please. Köszönjük. Most Peebles úrnak adom meg a szót. A, Elnök úr, tisztelt képviselők! köszönettel tartozom a parlament egészének, de főként Paulsen asszonynak, hogy saját kezdeményezésre egy jelentést készítettek az állatvédelmi cselekvési program témájában. Nem csak a múltról, eh, hanem a jövőről is szól, hiszen nagyon fontos és hasznos tanácsokat, javaslatokat tesznek a jövőre nézve is. 2006-ban elfogadott cselekvési terv alapvetően sikeresnek mondható különböző kezdeményezéseket fogott össze az állatvédelem terén, és többé-kevésbé kielégítő volt a végrehajtása. Mindazonáltal mi is egyetértünk eh, önökkel, a se hallottakkal, mi szerint a jogi érvényesítés a rendelkezéseknek eh, nem mindig sikerült élvényt szereznünk megfelelő mértékben, a konkrét kérdésekre pedig, hogyha megengedik, akkor e, írásban válaszolnánk, mert hát az Európai Bizottság számára is fontos a végrehajtás, hiszen hiába fogadunk el szabályokat, hogyha azokra sokan fittyet hánynak, ez a versenyt is torzíthatja. Az uniós és nem uniós e, szereplőkre meg is egyaránt alkalmazni kell ugyanezeket a normákat, amit a WTO tárgyalások során is egyértelművé kell majd tennünk a jövőben. 2011 és 15 közötti új cselekvési program kidolgozására szólítanak fel bennünket. Nos, örömmel számolok be arról, hogy ez a munka már elkezdődött. Egy új állatvédelmi stratégia kidolgozása is folyik, amely holisztikus szorosan közelít a témához, az uniós termelők versenyképességei, aggájait is figyelembe vesszük. A 13-as cikkben az unióról szóló szerződés is hangsúlyozza ennek a fontosságát valóban Érdekes az a javaslat, hogy egy olyan általános érvényű jogszabályt fogadjunk el, amely alapján eh, mint egy alaptörvényre hivatkozva a jövőben tudjuk az eh, állatvédelmi normák szigorítását elérni. Jó volt azt látni és hallani, hogy egy európai eh, állatvédelmi referencia központ hálózat létrehozását támogatja, illetve javasolja. Ez a valóban érintettek által tett kezdeményezéseket is összefogná. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben kidolgozandó stratégia a versenyképességi, illetve a költségszempontokat is eh, figyelembe vegye. A fenntarthatóságot sem szem elől eh, tévesztve globális megközelítésben. Ehhez persze megfelelő forrásokat is kell rendelni,